tagmódosításokra tettek javaslatot, és ez a mai ülés jegyzőkönyvében elolvasható, hogyha az ülés végéig senki nem ellenzi ezeket, a módosítások, illetve a jelölések elfogadottnak tekintendő.